maximum 11 nevet lehet megjelölni a szavazó cédulán. A régi szavazó cédulákat megsemmisítették, akinek még van üres régi szavazó cédulája, azt ne használja, csak az újat használhatja. Megnyitom a szavazást ezennel. Remember, is at number 90. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Uh, okay, okay. Uh, uh, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Leichtfried kollégát kérem. Elnök úr, a mivel részletesen tájékoztatott minket a szabadás menetéről, kérdésem okafogyottá vált. Köszönöm, nincs mit kérdeznem. Dziękuję bardzo. Rendben, köszönjük. Fine. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing. Zapytuję Państwa. Kedves kollégák, meg szeretném kérdezni Önöket, hogy mindenki leadta a szavazatát, van, aki, van -e, aki még nem? Van-e olyan képviselőtársam, aki még nem adta le a szavazatát? Harmadszor is, másodszor is, harmadszor is megkérdezem, hogy van-e még valaki, aki még nem adta le a szavazatát, pedig még leszeretné adni? Maguk a szavazatszámlálók leadták a szavazatukat? Mint utolsók? Igen, akkor a szavazást lezárom, és kérem a szavazatszámlálókat, hogy az R01-es terembe fáradjanak át, megszakítjuk az ülést addig, amíg számlálják a szavazatokat, a csengő fogja jelezni azt, hogy mikor folytatódik az ülés. Ha lesz harmadik forduló, akkor fél nyolckor kerül rá sor, éppen ezért ne menjenek el a képviselőtársaim, mindenképpen maradjanak az épületben, mert valószínűleg lesz harmadik forduló fél nyolckor. A második eredményhirdetését pedig Csengő jelzi majd. Kérem, hogy ne menjenek haza. Az ülést felfüggesztem.